a tanács nevében kelenyi Lukaseszka asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szerbia előadási jelentése a témánk. Bocsánat, kollégák! A tanács beszél, kérem mindenki legyen figyelemmel. Köszönöm. Szerbia tárgyában szeretnék hangsúlyozni néhány olyan pontot, melyek megjelennek az önök állásfoglalásában is. A tanács 2014-es decemberi konklúziójában üdvözölte a csatlakozási tárgyalások megindulását Szerbiával, mely 2014. január 21-én keltezésű és a folyamatos screening vizsgálatot. A csatlakozási tárgyalások megkezdésével Szerbia egy új szakaszba lépett át az Európai Unió vezető útján. E tekintetben a tanács üdvözölte azt a magas szintű kötelezettségvállalást és készséget, melyet a szerb kormány ö, mutatott be. Az erős kötelezettségvállalás rendkívül fontos a tárgyalási folyamat sikere érdekében egy nagyon sok kihívást jelentő reform folyamatban. Szerbia nagyra törő gazdasági és szerkezetváltási reformokat tervezett meg, és ezek nyilvánvalóan teszik ezen erőfeszítéseket és az erre vonatkozó szándékot Szerbia részéről. A megnyitó benchmark mércék a jogállamisági fejezetben átfogó cselekvési terveket is megkövetelnek. A tanács pozitív módon értékelte azt, hogy ezek a fejezet, ezekkel a fejezetekkel a tárgyalások korai szakaszán foglalkoznak a felek. A jogállamiság alapvető jog az EU szempontjából. Ezért jogos az, hogy a csatlakozási folyamatnak középpontjában állnak ezek a fejezetek, és horizontális átfogó értelkezésük folyik minden fejezet tárgyalásokor a csatlakozási tárgyalások során. Ezért a jogállamisággal foglalkozó fejezetekben erőlépést párhuzamosan kell folytatni az egész tárgyalási folyamatban. Azt is üdvözöljük, hogy előrelépés történt az elmúlt évben, például közigazgatási reform történt, a bíróságok reformja és a korrupció elleni a harc, meg a szerződőnös elleni harc is reformokat követelt meg, és ezeket Szerbia meglépte a rendvédelmi szervek együttműködése terén is fellépő a szerzett bűnözés ellen. A tanács arra bátorítja Szerbiát, hogy tovább mélyítse és fokozza a reform folyamatot. További, további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy sikeresen átalakítsák a függetlenek bíróság, független bíróságok rendszerét és a szerzett bűnözés ellen fellépjenek hatékonyabban az alapjogok érvényesítése, elősegítése és teljes jogú tiszteletben tartása a legsérülékenyebb társadalmi csoportok jogainak, jogait is beleértve, különösen a roma kisebbséget, ez feltétlenül figyelmet érdemel. A kisebbségvédelmi jogszabályokat hatékonyan végre kell hajtani, és a kisebbségekkel szembeni elbánás mindenképpen diszkriminációmentes kell legyen. Külön figyelmet érdemel a a szexuális orientáció alapján történő diszkrimináció elleni harc. Megfogalmazottak aggályok azzal kapcsolatban, hogy a sajtószabadság és a véleményetes szabadságainak körülményei romlanának. Ezért kell továbbra is hangsúlyoznunk ezen jogok fontosságát, olyan körzet létrehozását, amely a sajtószabadság és a véleménynyilvántás szabadságát elősegíti az üzleti környezet és a befektetési körülményeket tovább kell javítani, figyelmet kell szentelni annak is, hogy a közgötési reformot végrehajtsák, és a gazdasági szerkezetváltási reformok is végletesek kerüljenek, annak érdekében az államháztartás fenntartható legyen, és végső soron a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés lehetővé váljon. E tekintetben a tanács üdvözli a bizottság azon módszertanát, mi szerint a gazdasági kormányzásra és a versenyképességre koncentrál. Ez értékes támogatás lehet annak érdekében, hogy az országok Kopenhágér kritériumnak meg tudjon felelni. Lényegi eleme az EU integrációs folyamatnak Szerbia, Szerbiában a regionális együttműködés és a jó szomszédi kapcsolatok. Ebben a tekintetben a tanács üdvözli Szerbia tovább konstruktív munkálkodását a regionális együttműködésben, térségbeli kezdeményezésben való részvételében, például a dél európai együttműködési folyamat, illetve a regionális együttműködési tanácsban való aktivitását, valamint azt, hogy a nyugati balkáni térség más országaival is erősíti két oldalú kapcsolatait Szerbia. Ezentúl Szerbia konstruktív és aktív részt kell vállaljon a Koszovóval való normalizálás folyamatában. Itt is előrelépések, jelentős előrelépések történtek. E tekintetben hadd üdvözöljem azt, hogy újraindult a magas szintű párbeszéd január 9-én, és az igazságügyi és bírósági megállapodás Koszovóval véglegesítésre került a kapcsolatok normalizálása Pristinával és a brüsszeli megállapodás teljes körű végrehajtása a magas szintű párbeszéd révén közvetlenül kapcsolódik Szerbia csatlakozási tárgyalásainak előmeneteléhez. A tanács továbbra is figyelemmel kíséri Szerbia folyamatos kötelezettségvállalásait és lépéseit ezen a folyamatban, beleértve minden megállapodás jó hiszemű végrehajtását, amelyet eddig megkötöttek. Annak érdekében, hogy Szerbia és Koszovó európai perspektíva felé tudjanak tovább lépni, és elkerüljük azt, hogy egyik a másikát elgáncsolja ezen az úton. A előre kell lépni, és figyelembe kell kísérni e párhuzamos folyamatot, a tárgyalások folyam mind a két, rész, mind a két fél részéről. Tisztelt képviselők! tanács felhívta Szerbiát arra is, hogy csatlakozzék folyamatosan és fokozatosan az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája. Ez különösen fontos ez a mostani időkben, amikor az EU-hoz csatlakozni kívánó országok, be kell mutassák, hogy vállalják a közös értékeket e tekintetben is. Végül, de utolsóban Szerbiának tovább kell folytatnia az eurlex való együttműködését és a hágai bírósággal együttműködését, és hogy engednie kell a bíróság működését. A tanács várja a következő ülését a csatlakozási konferenciának, illetve az első csatlakozási fejezet megnyitását Szerbiával. Köszönöm, hogy meghallgattak. And Uh, Köszönöm szépen. Hán biztos úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, először is gratulálnék David McAllisternek az állásfoglalásához, amelyet a 2004-es Szerbiáról szóló jelentésről írt. Ez egy nagyon átfogó, mély elemzése a helyzetnek az EU-ba tartó Szerbia útjáról a bizottság jelentése kapcsán. Szerintem pozitív narratívában kell megfogalmazni a kritikánkat is, és az első fejezetek megnyitására kell koncentrálni. A tárgyalások nem sokára elkezdődhetnek. Szerbia súlyos reformokat hajtott végre, javul a kapcsolata Koszovóval, ez az alapvető záloga a térség stabilitásának, és ha igaz, akkor a hónap végéig ez a folyamat ráadásul lezárul. Szerbia egyre profi módon próbál megfelelni a screening jelentésekben elvártaknak, folyamatosan követik ezeket a kérdéseket. A jogállamiság megteremtésében Koszovóval való kapcsolatuk normalizálásában, amelyek elől lesznek a tárgyalási témák között. Előrelépést értek el. Múlt hónapban volt egy magas szintű párbeszéd, de már körülbelül egy éve folytatunk intenzív konzultációkat, főleg az igazságszolgáltatás reformjáról, amelynek a programját véglegesítették. A munkacsoportjaink annak végrehajtásáról gondolkodnak most, és konkrét eredményeket szeretnének felmutatni. Amint ezek megszületnek, a 35-ös fejezet kerülhet terítékre, reméljük, hogy minél hamarabb. Nagyon komoly munka zajlik a jogállamiság kérdésében is, hihető cselekvési tervek fogalmazódnak meg, éppen most is, Reméljük, hogy így a 23-as és a 24-es fejezetek is megnyithatók lesznek még idén. A szerb kormány azt is vállalta, hogy a Szerbia előrehaladását nem kívánják kockáztatni, ezért az ombudsman hivatalát is támogatják, a szólásszabadság védelmét, a sajtószabadság védelmével egyetemben. Én is mindig hangsúlyozom ezeket a témákat szerb tárgyaló partnereimnek és Vucsis miniszterelnök úrnak, akivel rendszeresen egyeztetek. Ugyanakkor ne várjunk olyasmit Szerbiától, amelyek nincsenek benne a csatlakozási feltételekben általában. A bilaterális disputák például nem hátrálhat megakadályoztathatják a csatlakozási folyamatot. A bizottság elkötelezett Szerbia támogatása mellett az európai úton. Reméljük, hogy a többi szervezet is támogat minket ebben. Most a felszorulók listája alapján David McAllisternek adom meg két percben az. Madam President. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Mint Szerbia témájának állandó jelentéstevője nagyon büszkén vezetem fel ezt a éves jelentést. A szerb kormányzat európai miniszterének külön köszönöm, hogy itt van közöttünk. Azt hiszem, hogy két fő üzenet de van ennek a jelentésnek. Egyrészt az Unió felé jó úton halad Szerbia. 2014 nagyon fontos év volt Szerbia számára, hiszen a csatlakozási tárgyalások január 21-én formálisan is megindultak. Vucic miniszterelnök úr és kormányzata elkötelezett az európai integráció folyamata iránt. A társadalmi, szociális és rendszerben végrehajtott reformokat végrehajtják, fontos törvényeket fogadnak el, munkaügyi, médiaügyi, gazdasági téren hozott jogszabályok nagyon pozitív fejleményeknek számítanak, ugyanakkor fontos, hogy ne álljon le a reformfolyamat, ez az integrációs út sikere. A csatlakozási tárgyalások során vannak bizonyos alapvető dolgok, ilyen például a jogállamiság, a gazdasági kormányzás, a közigazgatás átalakítása, az uniós külpolitikához való igazolás, igazodás, illetve a Koszovóval fenntartott kapcsolatok normalizálása. Hogy meddig tartanak a csatlakozási tárgyalások, elsősorban attól függnek, hogy Szerbia mennyire tudja megtartani a reform folyamat lendületét. Meggyőződésem, hogy igenis előre tud lépni Szerbia ezen az után. Belgrádból elindult a vonat Brüsszel felé, sínen a folyamat, Reméljük, hogy ugyanezzel a lendülettel halad majd tovább a mozdony. Ehhez persze az is kell, hogy egy reális, kiegyensúlyozott állásfoglalást fogadjunk el, és szerintem ez az előttünk fekvő szöveg pontosan ezt garantálja is. Köszönöm. And we move to our next... Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Fajon asszony két és fél percben. Spoštovani komisár, izjemno sem vesela vsakič ko imamo na. köszönöm szépen nagyon örülök mindig amikor amikor egy olyan dokumentum kerül elénk, amely pozitív üzenetet hordoz, és amely valóban optimizmusra ad okot. Köszönöm eh, kollégának, eh, David McAllisternek ezt a kiváló munkát, amely beszámol arról, hogy milyen komoly előrelépést ért el Szerbia ezen a téren. Optimista vagyok az ügyben, hogy eh, hogyan haladnak majd tovább a dolgok. Ugyanakkor aggodalomra ad okot, például az, hogy a közelmúltban úgy látjuk, hogy Szerbia és Koszova kapcsolatai, mint hogyha nem normalizálódnának igazán, nem haladna jó irányba például a háborús bűnösök bíróság elé állítása, az emberiség ellen elkövetett háborús bűnök és a, és a népírtás ügyében pedig azt hiszem, hogy nem hunyhatjuk be a szemünket, ez ügyben nem engedhetünk. A jelenlegi jogszabályokat hatékonyabban kell átültetni a gyakorlatba, és fontos, hogy senki se kerülhesse el az igazság szolgáltatást, mindenkinek felelősséget kelljen vállalnia a korábban elkövetett tetteiért. Ezért a hármas módosító ellen szavazzok, én is kérem önök is ezt tegyék. A közelmúlt eseményeit figyelembe véve döntöttünk így. Egy olyan állásfoglalásról beszélünk, amely ről el kell mondanom, hogy igazából a fontos pontokat kell hangsúlyoznunk Szerbiával kapcsolatban, Szerbiának pedig óriási felelőssége van a Balkán, a nyugat-balkáni régióban, ezt a felelősséget vállalnia kell, ehm, ehm, ő igazából Szerbia kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a nyugat-balkáni régióban a helyzet normalizálódjon, a szomszédos országok kapcsolatai is helyreálljanak. Éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy Belgráddal a csatlakozási tárgyalások minél jobban haladjanak, és ezek során is a, a szomszédokkal fenntartott kapcsolatok normalizálódását hangsúlyozzák. Köszönöm. Fajon asszony, egy kékártyás kérdés elfogad? Bólintott. Eh, parancsoljon Peter asszony. Fél percben. Fajon, iz vašeg izlaganja proizlazi... Köszönöm. Fajon asszony, az ön beszámolójából úgy tűnik, hogy nem igen tudja azt, hogy Szerbia milyen által hozott bírósági egyetemlegési törvény kitered az ön államának polgáraira is. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha Szerbia nem vezethetné be ezt a jogszabályát, mert ellenkezik az nemzetközi joggal. Ha valakit elfognak e törvény szerint, akár szlovén állampolgár is lehet Szerbiában. Um, Köszönöm szépen, kollégina. Köszönöm a kérdését, amelyre számítottam arról a törvényről beszélünk, amely a Szebérme következt háborús bűnökre vonatkozik. Mi egyértelműen lefektettük a tegyelesok során a 23-as, 24-es fejezetről szóló tárgyalási fejezet megnyitásának zöld feltételeit egyértelműen lefektettük. Ezért annyit kell, annyit mondhatok, hogy az egyetemes joghatállyal kapcsolatban sosem kizárólagos. For one Következő szólunk. Egy percben Zsámbavszki úr. Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr, McAllister úr jelentése kiegyensúlyozott. Objektív módon tükrözi a szerbiai fejleményeket, a dolgok szerbiai alakulását. Tagadhatatlanul javulnak a dolgok, van készség a párbeszédre, ugyanakkor maradnak még problémák. Nem csak belpolitikai problémák, nem csak belső problémák, sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadság, az igazságszolgáltatás függetlensége, a bilaterális kétoldalú kapcsolatok a szomszédos országokkal. Ezek mellett Horvátországgal kapcsolatban is vannak problémágok, hiszen egyes elfogadó törvényeknek nem tudnak a gyakorlatban érvényt szerezni. Például a bolgár kisebbségi nyelven kötelező lenne ö, oktatást biztosítani, ezeket meg kell oldani, Hán úr. Thank you. Köszönöm, következő zászolónk egy percben, Weigl úr. Az ALDE frakció nevében annyit mondhatok, hogy én is támogatom az állásfoglalást, és valóban nagyon konstruktív munkát végzett előadónk David McAllister, aki ráadásul nagyon meggyőző érveket sorolt fel a szöveg mellett. Valóban tagadhatatlan a Szerbia által elért eredmények tagadhatatlanok, kézzelfoghatóak. Az európai perspektívát reálisnak érzem, tehát a csatlakozás perspektíváját reálisnak érzem. Ugyanakkor vannak olyan területek, például a korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatás reformja, a jogszabályok végrehajtása, gazdasági reformok, a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, az LGBT közösség védelme, a médiaszabadság. Tehát ezek azok a területek, ahol kető, meg kell kettőzni az erőfeszítéseit szerb barátainknak, hiszen a sűrű régió stabilitását ők garantálják. Köszönjük. hozzátkező hozzászólunk másfél percben. Ransdorf úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Balkán központjában Sterbia stabilitás az egész régió stabilitásának a záloga. Fontos ezért, hogy makrofinanciális segítséget nyújtsunk Szerbiának, mert nagyon sok ö, menekült is van ezen a területen, a, illetve belső ö, menekültek az árvizek miatt. Ö, 500 ezeren vesztették el otthonukat. Energiaellátási gondok is vannak, illetve a megújuló energia területén ugyan történtek előrelépések, de sérült az infrastruktúra, és mindezek a kérdések a szomszéd országokat is érintők problémák ezért fontos, hogy Szerbiát az igazságügyi reform és egyéb reformjai kapcsán is, mint például a korrupció ellenes harcban is támogassuk, és emellett elkötelezettségünket megfogalmazzuk. Fontos ország Szerbia, oda kell rá figyelni. Hatalmas potenciál van benne az egész régió szempontjából fontos. Következő felszólalom Soltész úr a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. És én is meg szeretném köszönni Mekeviszter úrnak kiváló jelentését a szerviai előrelhadási jelentés kapcsán. Kiváló volt az együttműködés, és sok kompromisszum előtt megnyitotta az utat az ő nyitottsága. El kell mondjam, hogy Szerbia óriási lépéseket tett a megfelelés érdekében, komoly reformokba kezdett, és érezhető ezeknek már is a hatása. Az igazságügyi területen is, ahol az igazságszolgáltatás függetlensége a tét. A korrupció továbbra is súlyos probléma, de elkötelezett a kormány az ezzel szembeni fellépés mellett, és persze ez jó ideig tart még, míg sikerül majd visszaszorítani a korrupciót. Szerbia minden esetre folytatja a reformjait, és ellépett a nagyobb nyitottság, átláthatóság irányába, és az Európai Bizottság támogató fellépése pedig ugyancsak garancia az átláthatóság fenntartására, folyamatosan ellenőrzi a bizottság Szerbia előrehaladását, és a jelentés pedig arról is beszámol, beszámol, hogy az Európai Számvevő Szék is elégedettséggel szemléli ezt a folyamatot, de ott vannak még a problémák, nagyon nagy a munkanélküliség, a fiatal körében különösen a média szabadságával is gondok vannak. Sok e-mailt kapok erről a problémáról. Tehát van azért bőven olyan probléma, amit napirenden kell tartani. Most Káver úrnak adok szót, mondja az elnök. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Neoimperialista terjeszkedési vágyaik miatt Jugoszlávia volt köztársaságával kapcsolatban elvesztik az igazi perspektívát. Min, önök borzasztó a eh, helyzet Oroszországgal kapcsolatban, ugyanakkor elfelejtjük azt, hogy kulturálisan, sorosan kapcsolódik az ortodoxián keresztül Szerbia és Oroszország. Szerbia eh, egy újabb gyalog ebben a globális eh, vagy európai sakkjátszmában. Közelebbről megnézve láthatnák azt, hogy a megbékélés, az együttműködés a kulcsa a megoldásnak, nem gyarmatosítani kell Szerbiát, Brüsszel gyanatává tenni, hanem közvetítő szerepet kell neki szánni Oroszország és Nyugat között, főként ilyen kényes időkben. Kelet-Európa biztonságát így garantálhatnánk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Egy kékhegyes kérdést Carver úr elfogad? Igen, parancsoljon, Pavel úr. Aș dori să vă întreb, având în vedere că și România este o țară ortodoxă. Köszönöm szépen, lenne igen egy kérdésem. Románia is ortodox ország, kedves kollega. Mi is ugyanúgy gondolkozunk akkor Oroszországgal kapcsolatban ön szerint? Thank you, Köszönöm, kollega. Nos, igazából azt próbáltam mondani, hogy mindannyian tudjuk, hogy Oroszország, az orosz és az EU

a hozzászóló listáján szerepel, annak nem adok kékkártyás kérdésre lehetőséget. Köszönöm elnök asszony, Szerbia. Az integrációs folyamatban jó úton halad, és örülök annak, hogy David McAllister objektív jelentése ezt elismeri. Fontos ugyanis, hogy a legmagasabb szinten elkötelezettek e folyamat iránt. Remélem, hogy ez majd csak tovább erősödik. Therefore, I think we are right. Éppen ezért arra szólítjuk fel az illetékeseket, hogy a, a tárgyalási fejezeteket nyissák meg. Így tudja majd Szerbia folytatni a reform folyamatot. A szociális gazdasági reformok eh, megindultak, bármilyen nehezek is, az igazságszolgáltatás reformja sem lesz könnyű, de elindult. Éppen ezért szeretném az egyes intézmények függetlenségét, például az ombudsman függetlenségét hangsúlyozni, illetve a hatalommal való visszaélés e, esetére vagy kérdésére is utalnék. Koszovóval folyik a párbeszéd, fontos, hogy támogassuk ebben a politikai elitet, hiszen ez a záloga a régió stabilitásának. Köszönöm. Thank you. For one minute I give the floor. Köszönöm. Most egy percben Frunzulika úrnak azok szót. Romé Románia Szerbiával határos ország, és hosszú történelmi barátság köt minket össze, és én Szerbia miatt, de valamennyi volt Jugoszláv köztársaság nevében is szeretném, hogyha ezek az országok végre Európához tartoznának, Európai Unióhoz tartoznának. De nyilvánvaló, hogy Szerbiában fontos reformokra van szükség, a kisebbségek, a média függetlenség, a pártfinanszírozás, a nők és férfiak egyenjogúsága, a korrupció ció problémái miatt. Ezért úgy gondolom, hogy valamennyi tagjelölt országgal folytatott tárgyalásunk során egyértelműen egy célt kell követnünk, a térség stabilitásának garantálását, és emellett pedig a demokratikus értékek, struktúrák, szabadságok kibontakozásának segítségét, segítését. Egyértelmű, hogy valamennyiünk érdeke a dél-kelet-európai országok EU-hoz való csatlakozása. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Következő felszólalónk egy percben. Ujadovszki úr, a konzervatív konzervatívok és reformisták frakciójából. Köszönöm a szót, és köszönöm, hogy nyílt a szöveg, és egyben optimista is. Elismeri, hogy Szerbia előrelépett az európai integráció útján. Örülök annak, örültem annak, amikor Szlovénia csatlakozott az EU-hoz, Horvátország csatlakozásának is örültem, és ugyanígy meg kell nyitnunk a kaput Szerbia előtt is. Ez az európai szolidaritáshoz tartozik, az Unió egyhangula kell, hogy fellépjen ebben a kérdésben. Hivatkoznom kell azonban arra, amit Farage úr pártja mondott, nincs Oroszország és Európa között pufferzóna. Ha nem nyitjuk meg a kaput Szerbia előtt, és nem jó akaratúan beszélünk a szerbekkel, akkor Oroszország hatása alá kerül, és Farázs úr megint az orosz érdekeket képviselte, amikor azt mondta, hogy a szerbekkel el kell vágni a szálakat. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk Jakov úr. Pozdravljam čvrstu odluku vlad... Köszönöm. A szerb kormány úgy döntött, hogy elindul az európai integráció útján. Ez üdvözlendő. Ez hozzájárulhat a balkáni régió stabilitásához. Szerbia mindig is kulcsfontosságú szereplője volt a nyugat-balkáni régiónak. Az albán-szerb kapcsolatok ügyében a legkisebb fejlemények nagyon jó jelzést küldenek felénk irányunkban. Ha ez így folytatódik, így folytatódnak a dolgok, akkor minél hamarabb be kell fogadnunk az Európai Unióba Szerbiát. A kormány programja valóban bizal, ö, biztató. Szerbia energia ügyi programunkban is részt kell venni, ezért talán a, a Juncker tervben is szerepet kell neki szánni. Köszönöm. Köszönöm. Plenkovics úr egy percben a következő. Thank you very much. Köszönöm szépen, alelnök asszony, tisztelt Hán, biztos úr, McAllister úr. Szeretném megköszönni ezt a kiváló jelentés Szerbia tárgyában, mely szerintem jó ösztönző a szerb kormány számára, annak érdekében, hogy folytassa az EU felé való haladását. Örülök annak, hogy jelentés említést tesz a kisebbségek jogairól, azt arról, hogy tiszteletben kell tartani a megkötött megállapodás, megállapodásokat és az elveszett, nem megtalált emberek további kutatását, ügyét. Fajon asszony említette ezt az úgynevezett egyetemleges bírósági törvényt Szerbiában, amely összeköveri az egyetemes bíráskodási jogot, illetve a hibrid területileg kiválasztott joghatóság ügyét, amely kiterhetett más államok joghatóságára is. Hámnart kérem, hogy segítsen, hogy ezt a kérdést rendezzük, mert ez bizonytalanságot, jogi bizonytalanságot teremt a jogértelmezésben EU állampolgárok, horvát állampolgárok számára és más állampolgárok számára is, és fontos volna, hogy Szerbia tisztességesen rendezze a jogrendszerét. Két kékkártyás kérdés kapott, egyet fogadok el, mert az idő szorít. Elfogad kékkártyás kérdés? Szújcska asszonytól kapja a kérdést. Plenkovics úr említette az egyetemleges joghatósági szerb törvényt. A kérdésem az, hogy hogy kapunk lehetőséget, hogy kifejtsek, hogy egy félreértés van e felől a parlamentben. Fajon asszonyt is kérdezem, mi a különbség itt? hogy pontosan lássák képviselőtársaim, pontosan mit is kérünk ezzel a jogszabályok kapcsolatban. Én nem akarom megállítani e, Szerbia adását, de először tisztázni kell ezt a kérdést szerintem. Köszönöm szépen! Remélem, hogy az elmúlt két hónapban, mióta ezt a jelentést tárgyaljuk, lehet, hogy remélem, hogy inkább tisztáztuk a kérdést, mint tovább bonyolítottuk volna, bár lehet, hogy nem így van. Remélem azonban, hogy képviselőtársaim pontosan értik, miről van szó. Az egyetemleges joghatóság nagyon sok e, tagállami BTK-ban fennáll, ám Alex Specialis, amit most Szerbiában fogadtak el, nem ide tartozik. A háborús büntettekben e, való vádemelésben. Mi, nem, e, mi persze azt szeretnénk, ha megbünthethessenek minden háborús bűnöst, ám szeretnék elkerülni a jogbizonytalanságot az EU tagállamok feletti ítélkezés tekintetében, beleértve velkom már is horvát állampolgár. I would remind you that... Köszönöm, emlékeztetem önöket arra, hogy 30 másodperc van, és kérdésre, nem annyira nyilatkozatra. Ezt vegyék figyelembe, bár fontos kérdések ezek. Egy percben Szanyi úri a szó

Thank you very much. Köszönöm szépen, következő hozzászólónk, Manescu asszony. Mulțumesc, doamna președinte. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tény, hogy Szerbia előre lépett és stabilizálódik, és a szerb kormány elkötelezett az integrációs politika mellett. Ugyanakkor fontos, hogy megfelelő jogalkotás lépjen érvénybe, és ezt szigorúan be is tartsák. Felhívnám a figyelmét a megszülető oktatás és törvény végrehajtására is, a sajtó szabadságára, és a vallás szabadságra vonatkozó törvények betartására, és a kisebbségi szabályok meghozására, illetve betartására etnikai és egyéb definíció alapján. Konkrét cselekvési tervre van szükség a nemzeti kisebbségek védelmére, és a 23-as fejezet megnyitásához ez szükséges. Szerbia jóléte stabilitása egész Európa jóléti és stabilitásához járul hozzá. Ehhez a kisebbségekkel való tisztességes bánásmód is hozzátartozik, hozzátartozik és Mekeviszter úr kiegyensúlyozza szövegét, éppen ezért magam is támogatom. Köszönöm, Lászbergis úrnak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Amikor az EU partnereiről beszélünk, nem lehet szőnyeg alá söpörni, hogy az antiliberális és liberális formák között kell választani, és Európa nemzetközi jogi alapú liberális demokráciája és az Európában ugyancsak még felelhető háború utáni rendszerek között nagy különbség van. Nem lehet több modellt egyszerre követni. Szerbia továbbra is sok kérdést vet föl. Az EU szankciók nem támogatása, ez nem pusztán pragmatikus választás, hanem egy diplomáciai kijelentés. És nem mindegy, hogy egy EU dagerölt állam melyik oldalon áll, ezért a szebb kormányt felszólítom innen is, hogy egyértelműen reagáljon, mert nem lehet két lovat egy nyereggel megülni. Ez a Pasta Kovacsev úr, köszönöm szépen. Egy éve kezdődtek a tárgyalások, csatlakozási tárgyalások Szerbiával, úgy tűnik, hogy elkötelezett a szerb kormány ez ügyben. Itt az ideje, hogy konkrét lépések is történjenek. Például a külpolitikáját az unióhoz kell igazítani a Szerbiának, például az oroszországi szankciók ügyében, ezért biztos úr segítenünk kell Szerbiát, hogy ezt megtegye. Megvan a kisebbségi jogok védelmének a megfelelő kerete, ugyanakkor ennek a végrehajtásával baj van. A bolgár kisebbség anyanyelvi oktatásával kapcsolatban például még problémák vannak, különféle kifogásokat alkalmaznak, hogy nem lehet lefordítani ilyen-olyan okból bolgárra a szerb tankönyveket. Arra kérem a Szerbiát, hogy gondolják ezt a politikát újra, illetve hogy tisztázzák a, a, a saját történelmüket, nyissák meg az archívumokat, nyissák meg a, a, a titkos szolgálati aktákat is. Fontos, hogy a gazdaságilag lemaradt határrégiót fejleszék, hiszen nagyon sok kisebbségi csoporthoz tartozó ítél. Köszönjük Tiokáros úr, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Mi támogatjuk Szerbia csatlakozását az Európai Unióhoz, és gratulálok Mekeliszter úrnak is a kiváló jelentéshez. Ez az ország és a szerb nép az Európai Unió támogatására rászorul, megérdemli azt, és amennyiben a demokratikus reformokat tényleg végre is hajtja, akkor ennek semmi nem állhat útjában. Két stratégia ütközik itt. Stabilizációs tényező is Szerbia stabilitása, és a múlt is arra tanít minket, hogy mezőgazdasági és ipari értelemben is Szerbia húzó erő lehet. Az orosz kapcsolat a szerbek számára mellett figyelembe kell vennünk a török kapcsolatokat az európai külpolitika tükrében. Nem lehet abból kiindulni, hogy most az egyik ortodox vallású, vagy másik muzulmán vallású ország. Szerbia kiválóan együttműködött eddig a Nemzetközi Büntetőbírósággal és a koszovói térség megbékélés érdekében is lép. Meg kell értenünk, hogy Koszovó kulturális szempontban a szerbek számára nagyon fontos, de úr kapszol. Nem elnök asszony, az idei jelentésről már sok mindent elmondtunk és elmondtuk azt hogy milyen kiegyensúlyozott és ezért külön köszönet a jelentéstevőnek mcallister úrnak. megtalálható benne a szerb kormány éves munkájának méltatása de azok a feladatok is amelyek mielőbbi megvalósítását az eu elvárja szerbiától

szeretnének még megszólalni, most nem tudok kékkártyákat elfogadni, illetve egyet-egyet valamennyi frakciótól. Bogovics úr, egy percben. Még egy-egy felszólalót hallgatunk a frakcióktól. Köszönöm szépen. Én is támogatom McAllister úr jelentését. Nagyon kiegyensúlyozott, jól megírt szöveg, és optimizmusra ad okot, ami benne van. Azt bizonyítja, hogy Szerbia elkötelezte magát a jó irány mellett. Szlovénia után a volt Jugoszlávia mm, harmadik országa, amely erre az útra lép, és gratulálunk a szerb kormánynak ehhez az elkötelezettséghez. Reformokat hajt végre, eddig ezek nem is olyan sokkal ezelőtt még tabunak számítottak, de most elkezdték a harcot a korrupcióval szemben, a szervezet bűnözéssel szemben, számos egyéb dologgal szemben. Szerbiának most szüksége van az európai szolidaritásra, ahhoz, hogy megteremtődjenek azok a feltételek, amelyek végül is a tagsághoz vezetnek el. Kaputó úrnak adok egy percben szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerbia megmutatta, hogy elkívánja kötelezni magát az európai integrációs út mellett. Szociális gazdasági reformokat hajt végre, amelyek szükségesek ehhez, és az európai normákhoz alkalmazkodik. Ez nagy pozitívum. Normalizálódnak Koszovóval is a kapcsolatok mostanában, és egyre konstruktívabb a jelenlegi kormány megközelítése a szomszédos országokkal szemben is tehát ez a regionális együttműködés előtt is megnyithatja az utat, és az EU-val is nyilván. Szerbia fontos ország a Balkán térségben, és EU csatlakozása stratégia jelentőségű lépés. Külpolitikáját is persze hozzá kell majd igazítani az európai külpolitikához. Ez egyébként nagyon fontos szempont. Reméljük, hogy a belgrádi kormány a megfelelő választásokat, a megfelelő partnert választja. Most Máriász úrnak adok egy percben még. Köszönöm szépen. asszony. A tárgyalások tehát folynak Szerbia és az Európai Unió között, ám meg kell adni a jogot a szerb népnek is, hogy döntsenek maguk egy népszavazás révén arról, hogy csatlakoznak-e az Európai Unióhoz. Görögország természetesen támogatja Szerbia európai útját, és 2010-ben több megállapodást is kötött Görögország Szerbiával, hogy erősítsük ebeli ö, haladásukat. Az Európai Unió tagállamai nem akadályozhatják meg Szerbia közeledését, és az új fejezetek megnyitása is rendkívül fontos. A szerb hatóságok ugyanakkor kell, hogy lépjenek a korrupció harcban és a szerződbűnözés elleni harcukban minden politikai kritériumnak teljesülnie kell természetesen, és Szerbia eddig megfelelően ellátta, elvégezte feladatait, erőt, erősíti demokratikus intézményeket az országban. Thank you, Chair. I decided to... Köszönöm. Azért kértem szót a spontán felszólása körében, mert egy kérdésem van inkább, mint Plenkovics úrnak az intézem, a szünetben beszéltünk arról, hogy ön bírálja ezt az egyetemeges joghatósági törvényt. Ám szeretnék kicsit tájékozódni e felől. Én utána néztem, az a törvény, amelyet el akarnak töröltetni ezzel a módosítóval, 2003-ban született. És a bizottság akkor, meg, meg nemzetközi közösség elfogadta ezt a törvényt. Velko Maric úr ügye, itt is akkor tárgyalták, és mielőtt elítéltek volna a horvát ügyész, átadta az anyagokat, támogatást nyújtott, és, és a törvény alapján ö, ö, ö, támogatta a szerb ügyész munkáját. Kérdésem azt, most miért most vetik fel? Mert ez egyetemleges joghatóságról van szó, és nem csak erről az ügyről. 2003-ban született ez. Köszönjük. A spontán hozzászólások egy egy percet tesznek lehetővé. Plenkovics úr 30 másodpercben reagálhat erre a felvetésre. Lunacek asszony részinformációkkal rendelkezik, úgy látom. Szerintem 23 másodpercnél hosszabb időt is megérdem ez a kérdés, talán majd négy szemük közt megbeszélhetjük ezt. 2003-ban fogadták el a törvényt, 2010-ben lépett csak érvénybe. Horvátország pedig elfogadott egy olyan törvényt, ami 2011-ben érvénytelenítette az összes anyag szabályt, ami e- az előbbitől függ. Rész információkkal rendelkezik, ez alapján szavazzon holnap. Köszönöm, az utolsó egyperces hozzászóló Castello úr parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Ami Szerbiát illeti, végre valahára elindult a hosszú és rögös uniós csatlakozás útján. Valóban Elister, meg Elister úr jelentés valóban roppant kiegyensúlyozott. Ezzel egyetértek. A dokumentum arra nem utal, hogy tízezer ember nem tudja, hogy mi történt a családjával. A szomszédos országokkal valóban fontos, hogy a Mostár megállapodás szellemében folyanak tovább. Szerbia tölti be az EBS soros elnökségét. Nagyon aktuális pillanatban történik mindez, hiszen így az orosz-EU párbeszédben sokat segíthet. Remélem a politikai kompromisszumot megtalálhatjuk, ez mindenkinek az előnyét szolgálhatja. Köszönöm. Hán biztos úrnak adom meg a szót. Thank you, Mrs. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszterasszony, tisztelt képviselők, köszönöm ezt az izgalmas eszmecserét, eh, amely rámutatott arra, amit az Európai Unió, hogy az Európai Unió is mennyire fontosnak tartja Szerbia reform lendületének fenntartását és az EU integrációs törekvéseit. Ebből az eszmecseréből kiderült, hogy az állami hatóságok együttműködtek a háborús bűnöket kivizsgáló szervekkel, és Szerbia és szomszédországai a regionális együttműködésben és kibékülésben érdekeltek hangsúlyozni szeretném, hogy nem minden szempontból felelt meg eddig még Szerbia az együttműködés feltételeinek a Nemzetközi Bírósággal, de ezzel foglalkozunk. A 23-as fejezet az igazságszolgáltatással és alapvető jogokkal foglalkozik, és ennek kapcsán ki is emeljük, hogy hatékony és pártatlan és arányos módon kell Szerbiának kezelnie a háborús bűnösök kérdését és az áldozatok kárpótlását. Ezt ki kell mondani az új igazságszolgáltatási cselekvési tervben. Ez a 23-as feltétel megnyitásának feltétele. A bizottság aktívan együttműködik a tárgyalások előkészítésében ilyen értelemben. Ezt elvárjuk Szerbiától. Köszönöm Egyébként még egyszer ezt az izgalmas eszmecserét, és Mekeliszter úrnak külön és újra köszönöm, hogy megírta ezt a kiegyensúlyozott és mélyreható jelentést. Thank you, Commissioner. Köszönöm, Hán biztos úr. Most pedig megadom a szót a tanács képviselőben, Kalinja Lukasevicsának. Köszönöm, elnök a tisztelt képviselők, hogy és uraim, biztos úr. Lezárandó témát, hadd köszönjem meg a kiváló munkát az Európai Parlament jelentéstevő részéről, melyet a Szerbia jelentésben kell Lister úr. Nagyon gyümölcsöző és hasznos vita áll mögöttünk. Hiszünk abban, hogy Szerbia világos úttal, kijelölt úttal rendelkezik a csatlakozás irányában. 12 fejezet még nem jutottunk meg, ám Szerbia készséget nyilvánított a gyors előlépésről a tárgyalás folyamán. A tanács egyetért azzal a fogalommal, azzal az elvvel, hogy ezeket a fejezeteket is mielőbb meg kell nyitni, és a tárgyalási keret tekre vonatkozó elvek szerint a tárgyalásokat Szerbia felkészültségéhez kell igazítani a gazdasági és társadalmi konvergencia alapján, a jogállamiság erősítése, a Koszovó való két kapcsolatok különös fontosságú a tárgyalások előmenetele érdekében. Ebben a tekintetben, hölgyeim és uraim, üdvözöljük azt a magas szintű párbeszédet, amely indult január 9-én, és bátorítjuk mind a két felet, Koszovóit is, meg a szerbet is, hogy használják ki ezt a lendületet, és lépjenek tovább amíg nyitváló kérdések rendezése felé. Különös figyelmet szentelünk majd az előre menettel monitorongjának minden konkrét ügyben, amelyek a konklúzióban állnak, és az EU közös pozícióiban, mielőtt a következő szakasza megnyílhat a csatlakozási folyamatnak. Ezért üdvözlöm az Európai Parlament vállalását és kötelezettségvállalását, hogy bátorítja a Szerbiát abban, hogy előre vigye a reformokat. Köszönöm a vitát még egyszer, és köszönöm hogy elkészítette a jelentéstevő ezt az országjelentést. Köszönöm, miniszterasszony, köszönöm a hozzászólóknak és McAllister úrnak is a megértését, hogy így állítottuk össze a hozzászólók listáját. Egy állásfogás indítványunk van az AFET részéről, lezárandó a vitát. Holnap fogunk szavazni.